aux travaux. Et euh, sans plus tarder, je vais donner la parole euh, à Madame euh, Aviana euh, Bulgarelli pour euh, les CD FOP. Et puis ensuite, euh, euh, nous continuerons les présentations. Euh, Madame Bulgarelli. Thank you very much, Madame Beresh. Good evening, ladies and gentlemen. Well, let me first say that it's really a pleasure to be here with you also this year and uh,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 Thank you very much. I would like to start with uh, this very interesting, very contradictory issue. I switch to Hungarian. Uh, gyakorlatilag egy nagyon kicsi törvénymódosításról van szó, uh, és hihetetlenül nagy és éles vitát váltott ki Mindez annak következtében, hogy az elvárások, hogy mi mindent oldhat meg ez a picike törvénymódosítás, hihetetlenül nagyok. Én ezzel szembesültem, hogy, hogy a, a fuvarozók, a kollégák olyan, olyan elvárásokkal néznek erre a törvénymódosításra, ami gyakorlatilag a munkaidőnek összesen három óráját szabályozza, hogy az valami egészen elképesztő. A szociális dömpingtől egészen, a, egészen az utak biztonságáig minden, minden elvárás erre a, az egy törvénymódosításra összpontosul, miközben teljesen nyilvánvaló, hogy ez a törvénymódosítás nem az utak biztonságáról szól, mert az, az más törvényeknek a témája, és azóta, hogy, hogy a törvény maga, tehát a 2002-es törvény megszületett, azóta született egy sor törvény, ami, ami a helyzetet teljesen megváltoztatta. Kettőt szeretnék említeni. Ez az 561-es, amely kimondottan az utak biztonságára vonatkozik, és a 1071-es az elmúlt évből, amelyik a, a ö, foglalkozáshoz vagy a, a professzióhoz való hozzáférésről szól, ahol bizony nagyon kemény feltételeket kell e, teljesíteni azoknak a gépjárművezetőknek, akik, e, akik engedélyt akarnak kapni arra, hogy, arra, hogy részt vegyenek a, a közúti fuvarozásban. Erről egy kicsikét elfeledkezünk. Úgy szintén nem oldhatja meg ez a, ez a törvény a szociális dömping kérdését sem, mert az is egy teljesen más történet, és én nagyon nem szeretném, hogyha, hogyha ebben a törvényben a kollégák közül néhányan azt látnák, hogy a szabad munkaerő áramlás elé újabb akadályokat lehetne gördíteni. Mindezzel együtt én azt szeretném mondani, mert hisz erről egy nagyon-nagyon érdekes vitát folytattunk már az elmúlt alkalommal is, hogy törekedtem a kompromisszumos javaslatokra. Ezek közül szeretnék elmondani néhányat. Az egyik a kényszervállalkozók témája, a ahogy az elmúlt alkalommal is mondtam, és, és ezt szeretném ismét hangsúlyozni, a kényszervállalkozók nem szektorspecifikus téma, ez megjelenik a munkaerőpiac egészén és a versenyszféra egészében. És én azt szeretném, és azt kérem ebben a jelentésben, a preambulumokban, hogy a bizottság nézzen körül ezen a téren, hasonlítsa össze, mert hisz tapasztalat van némelyik országban, nagyon jó a törvénykezés, és kiszűri a kényszervállalkozókat, például az adó, adó törvényeik kapcsán, hogy nézze meg, hogy mi a helyzet, és kapjunk egy jelentést arról, hogy, hogy mit lehet tenni. Van-e jó gyakorlat, amit, amit általánossá lehet tenni, de semmiképpen nem szektorspecifikus. A másik nagy téma, ami, ami burkoltan vagy nyíltan jött elő, az a 3,5 tonna alatti járművek problémája, mert azt mondják, hogy erre semmilyen, semmilyen előírás, biztonsági előírás nem vonatkozik. Ez nem egészen igaz. Elsősorban nekünk itt minnyájunknak tudni kell, hogy az általános munkaerő, munkaidő irányelv rájuk is vonatkozik. Másodszorban, másodszorban azt kell látnunk, hogy, hogy az összes eddigi törvénykezés a 3,5 tonna fölötti teherjárművekre és azok vezetőire, illetve kiszolgáló személyzetére vonatkozik a nemzetközi szerződések, tehát nem csak az unión belüli előírások, hanem a nemzetközi szerződések, amik harmadik országbeli fuvarozókra vonatkoznak, azok is a 3,5 tonna a fölötti teherjárművekre vonatkoznak. De azt kérjük a, azt kérjük a bizottságtól itt lehet, lehet némi pontosítás, mert kaptam, kaptam olyan véleményt, hogy ez pontosításra szorul, mert vannak országok, ahol van törvénykezés ezekre a járművekre is, hogy esetleg fontolja meg a bizottság, hogy az 561-es irányelvet, tehát a digitális takográfokat nem lehetne bevezetni a 3,5 tonna alatti járművek esetében. Minnyáján tudjuk, hogy a legnagyobb, legnagyobb problémája ennek, a, ennek az egész történetnek, hogy vonatkozzék-e a, a, az egyéni vállalkozókra, az önfoglalkoztatókra, vagy ne vonatkozzanak. Az én kompromisszumos javaslatom, és ez valóban az a maximális limit, ameddig én a lelkiismeretem szerint a, a a filozófiám szerint el tudok menni, az az, hogy azt mondjuk, hogy azokban az országokban, ahol ennek megvannak a föltételei, a kormány, ha akarja, alkalmazza az egyéni vállalkozókra is az irányelvet, de ne legyen európai norma. Én, én csak ismétlésként tudom elmondani azt, hogy szükséges, és ma már a, a Lisszaboni szerz, szerződésbe belefoglalt alapjogi karta is azt mondja, hogy a munkavállalónak joga van arra, hogy megszabják a, a munkaidő fölső határát, de nem az egyéni vállalkozónak. Az egyéni vállalkozó gyakorlatilag a munkaadót és a munkavállalót egy szemében ö, testesíti meg, és nevetséges lenne, és hibás lenne az, a, az egyénnek az egyik felét védeni a másik felé, felével szemben. A kollégák néha azt mondják, hogy ilyen az az irányelv, amit elfogadtuk a dohányzás tiltásával kapcsolatban, de szerintem ez teljesen másról szól. Ezt nem lehet összehasonlítani a, a, a dohányzás tiltásával. Ott más embereket veszélyeztet. Ez, ez egy teljesen más történet. Tehát én nagyon bízom abban, hogy a kollégák ezt, ezt egy elfogadható kompromisszumként fogják, fogják tekinteni, és így, így talán, talán zöldágra tudunk vergődni ezzel a, ezzel a, a, a törvénytervezettel. Ami, ami még szóba kerül, az a, az, az éjszakai munka. Én azt hiszem, hogy, hogy valószínű az a legbölcsebb, amit tehetünk, hogy az éjszakát, az éjszakai időt, azt rábízzuk az egyes tagállamokra. Mindenütt máskor van éjszaka. A, tegnap a, a közlekedési bizottságban is fölhozták azt a példát, hogy máskor van éjszaka Spanyolországban, és máskor van éjszaka Finnországban. Ha, ha valaki Portugáliába akar vacsorázni menni, vagy egy portugál, ha, ha ha nem is egészen éjszakon, de az én országomba akarna fél tízkor vacsorázni menni egy, egy vendéglőbe, akkor azt mondanák neki, hogy elnézést kérünk, éppen most csuktuk be a konyhát. Tehát mindenütt máshol van éjszaka, mindenütt másak a tradíciók, és ezt hagyjuk a tagországokra, hogy ők a saját hagyományaik szerint állapítsák meg, a saját természeti körülményeik szerint állapítsák meg, hogy mikor van éjszaka, és hogy, hogy meg kell változtatni a törvényt ebben a részében, hogy ne, ne a két perces időt számítsák éjszakai munkának, azt hiszem, hogy ez is teljesen logikus. Ami a, a törvény ellenőrzését illeti, én azt hiszem, hogy ott is meg tudunk egyezni azokban a klauzulákban, amik, amik, amiket javasoltam. Egy dolgot, egy dolgot szeretnék a kollégák lelkére kötni még egyszer, hogy valahol az arányosságot is vegyük figyelembe, hogyha az egyéni vállalkozókat ennek az irányelvnek a hatája alatt hagynánk, akkor, akkor 4%-os ellenőrzés mellett, ami nem sok, olyan aránytalan nagy költségek merülnének föl, amik meghaladják a parlament Brüsszelből Strasbourgba való utazását. Én úgy gondolom, hogy ez nem arányos. Tehát a, a, a, a törvény kikényszerítésének, a törvény ellenőrzésének is arányosnak kell lennie, és én azt hiszem, hogy abban, abban meg tudunk egyezni. Én nagyon őszintén remélem, hogy, hogy nyilvánvalóan vannak, vannak ebben a javaslatban is olyan, olyan dolgok, amik, amik pontosításra szorulnak. Én magam is pontosítani fogom, mert azóta is kaptam, kaptam például az angol kormánytól egy nagyon részletes véleményt, amiben, amiből teljesen egyértelműen az derül ki, hogy az, amit a múltkor itt a valaki elmondott, nem tudom már kinek a szájából hangzott el, hogy Anglia, tehát az Egyesült Királyság már bevezette ezt a törvényt, átvette és, és alkalmazza, az egyéni vállalkozókra is az nem igaz. Tehát én azt hiszem, hogy az a, az a javaslat, ami, amit sok-sok érdekeltel tárgyalva végül is az asztalra tettünk, az egy megfelelő kiindulási pont, és én nagyon remélem, hogy sikerül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 Uh, for their working time uh, in this circumstance. Uh, to me, it, it smacks too much of an any state without the evidence to show that this would be good legislation. Thank you. Merci beaucoup. Monsieur Sergio Cofferati, puis Monsieur Cabnor. Monsieur Cofferati. Grazie. Ho ascoltato anche questa volta con molta attenzione le cose che ci ha detto l'onorevole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 Moje názory vychází z konzultací s ministrem dopravy mé země, se svazem dopravy v mé zemi, se sociálními partnery a zastojí za nimi voliči mé země. Já si prosím, abychom takové osobní komentáře nepoužívali. Děkuji vám. Je prends acte de votre rappel au règlement et je vous en donne, euh, euh je vous en donne acte. Euh, c'est vrai, je crois que j'essaye de présider de manière euh, la plus impartiale possible. Il m'arrive parfois de manifester euh,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 Euh, merci Monsieur Handel. Monsieur euh, Chabaori, puis Madame Elisabeth Morin. Monsieur Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is néhány általános megjegyzésre korlátoznék a hozzászólásom, vagy korlátoznám a hozzászólásomat. Az a vita, amit itt folytattunk a, a vállalkozó és a kényszervállalkozó, vagy hamis vállalkozóról, én meggyőződésem, hogy ez egy teljesen fals vita. Szükség van arra, hogy ezt a problémát megoldjuk, de ez nem korlátozódik a közúti fuvarozókra, a biztonságiak, az újság. Itt a házban, hogyha végigmegyünk a folyosón, körülbelül tíz olyan szakmát kapától meg tudok mutatni, ahol kényszervállalkozók dolgoznak. Itt mi a parlament is ezt tudomásul vesszük. Ez egy ennél sokkal általánosabb probléma, és alapvetően nem a biztonság okán lesz valaki kényszervállalkozó, vagy tesznek valakit kényszervállalkozóvá, hanem az adózási feltételek, fiskális feltételek és egyéb más ö, ö, előnyök vagy hátrányok azokat, amelyeket mérlegelnek akkor, amikor valakit a ö, munkavállaló helyett ö, vállalkozóvá kényszerítenek. Ráadásul a rendes vállalkozó vállalkozni akar, a kényszervállalkozó munkavállaló szeretne lenni, csak nem hagyják neki, bekényszerítik. Tehát alapvetően két különböző esetről van szó. A másik, amit akartam mondani, az a precedens kérdése. Egy olyan területen, ahol ráadásul a, a, munka, a veszélyes munkavégzésre vonatkozóan léteznek szakmai szabályok. Léteznek a tahográfok, szabályozzák azt, hogy mennyit ö, ö, kell, ö, ö, ö, mennyit lehet vezetni, mennyi idővel a, a, a vezetés lejárta után lehet majd megint ö, ö, volánhoz ülni. Egy ilyen esetben azt mondjuk, hogy mindenkire, aki volán mögé ül, lesz kiterjesztjük, ennek a folyamatnak akkor nincs vége. Valóban az a nevetséges eset, amit többen mondtak, hogy akkor majd haza sem mehet a saját kocsijával az ember, mert nem alkalmas rá, de innentől kezdve előbb-utóbb minden vállalkozott munkavállalónak kell majd tekintenünk, és értelmetlen lesz a vállalkozó mint kategória. És a harmadik, amit legalább olyan súlyos érvnek nevezek, épp elég bajtka hozunk a saját fejünkre azzal, hogy állítólag túl sok mindent akarunk szabályozni. Épp elég bajunk van abból, hogy nem nagyon figyelnek oda arra, hogy milyen munkát végzünk, épp elég baj az, hogy nem nagyon értékelik az európai parlamenti képviselők munkáját, ö, ö, ö, azt gondolják, hogy fölösleges és értelmetlen ö, ö, ö, ö, ö, dolgokat csinálunk itt, és hát ha olyan jogszabályokat hozunk, amelyeket egyébként nem tart be senki, mert a helyzet az, hogy nem tartja be senki. Egyik tagország sem tartja meg, eljárásokat kell majd indítani ellenük, és ezerféle okon próbálnak majd kibújni alóla, mert olyan szabályt hoztunk, jó szándékból vagy rossz szándékból, vagy azért, mert mi is 15 órát dolgozunk, és már magunk sem tudjuk a végén, hogy mi az, amit, amit, amit megfogalmazunk, amit nem tartanak be. Ez nem javítja se a hitelünket, se a tekintélyünket, se a, a jogszabályba, jogbiztonságba vetett bizalmat, úgyhogy lehet, hogy a Hendel kollégának van igaza. Ha elindulunk ezen az úton, még oda is eljutunk, hogy majd az európai képviselőket is korlátozzák, és lehet, hogy ettől majd már a munkaidőnket, és akkor lehet, hogy ettől majd javulni fog a jogalkotás színvonala. Köszönöm szépen.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 mme harkin monsieur ry et, et où est ce qu'on va s'arrêter? tout le monde va recommencer avec sa vision des faits et moi je veux dire ma vision des faits. donc je vais me donner la parole. monsieur ry euh, attention parce que si c'est. No, nem hozzászólni szeretnék, ügyrendi kérdésben, azért jeleztem így. Én azt látom, hogy van egy kis időnk, és hogy célszerű lenne meghallgatni a bizottság képviselőjét is, hogy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 Uh, requires member states to present reports to the Commission, and these reports have to be drafted after having consulted the, the, both sides of industry to draft the report. For other amendments we generally accept, we have one small drafting amendment on one. Thank you very much. Merci, Monsieur le Directeur. Nous aurons l'occasion de prolonger avec vous euh, ce euh, débat euh, à l'occasion de nos prochains échanges. Euh, Madame Bauer, je ne sais pas si vous pourrez répondre à toutes les interpellations, mais j'imagine qu'il y en a un certain nombre auquel vous souhaitez répondre et donc je vous donne la parole pour euh, répondre pour euh, conclure euh, cette étape de notre discussion sur votre rapport. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Harkin asszony hozzászólásával kezdeném, aki azt mondta, hogy jó lett volna, vagy jó lenne, hogyha megnéznénk a, a, a hatástanulmányt is, amit ehhez a törvénymódosításhoz kaptunk. Ez a hatástanulmány azt mondja, hogy a fáradtságot nem csak a munka okozza, hanem az alvás minősége, a pihenés minősége, a napszak, tehát hogy reggel, délbe, este, és a családi problémák. Többek közt. Tehát Meggyőződésem, hogy, hogy egy vállófélbe lévő sofőr legalább annyira fáradt a kialvatlan éjszakák után, vagy egy jó kiadós családi veszekedés után, mint az, aki két és fél órát vagy három órát rakodott. Na most elmegyünk azon az úton, hogy a pihenési időt is ellenőrizni fogjuk, hogy, hogy nem fáradtak-e a, a, a gépkocsi vezetők? a, a szabad idejében mit csinált? Hogy tévét nézett, vagy esetleg fát vágott? Szóval ez az út, ez az út véleményem szerint nem járható. Én azt hittem, hogy a, a bizottság szólni fog arról is, hogy van egy statisztikai képük arról, hogy a fáradtság a balesetek hat ezrelékét okozza. Hat ezrelékét most e, e, nincs, nincs sajnos olyan adat, hogy mennyi ebből az egyéni vállalkozó és mennyi az alkalmazott gépkocsi vezető. E, tehát megint, megint itt vissza kell, hogy térjünk az arányossághoz, e, és el szeretném mondani azt, hogy, hogy én nem kerülöm a biztonság kérdését, az utak biztonságának a kérdést. Én csak azt mondom, hogy az egyéni vállalkozókra kiterjeszteni ennek az irányelvnek a hatáját. Ez nem volt szerencsés döntés 2002-ben se, és ma, amikor 2002 óta van egy, van egy hatalmas fejlődés, sokkal több irányelv vonatkozik, sokkal több előírás vonatkozik a, a gépkocsi vezetőkre. 2006-ból az 561-es. 2009-ből a 1071-es. Tehát ma a helyzet abszolút más, mint 2002-ben volt, amikor föltételezem úgy látszódott, hogy ez az út járható, ha bár úgy gondolom, hogy elvi szempontból ez a döntés akkor sem volt jó. Azt szeretném mondani, hogy úgy tűnik nekem néha a vitából, hogy rövidre nem lehet zárni a szociális dömpinget és a, a egyrészt, és az egyéni fuva, fuvarozó rakodásra fordított munkaidejét. Ez az irányelv erről a második részről szól, a szociális dömping meg egy, meg egy teljesen más, egy sokkal, sokkal tágabb fogalom és sokkal szélesebb fogalom, és nem igazából lehet, lehet ilyen ö, ö, rövidre zárni a két téma, két téma összefüggését. Valószínű, én nagy tisztelettel adózom Szerkasz úrnak az, az elkötelezettségéért a munkaidő témában, és nem kételkedem abban, hogy a bíróság valóban hozott egy olyan döntést, de mint mondtam, közte született egy sor kötelező érvényű előírás, amelyik nem csak az alkalmazott sofőröket kötelezi, hanem az egyéni vállalkozókat is. Tehát ma teljesen más a helyzet. Béresz asszonynak azt szeretném mondani, hogy, hogy láttam én is a jogi, jogi szolgálat véleményét, de a jogi szolgálat véleménye azt szögezi le, ami ma a jogi helyzet, hogy ez az előírás most érvényes az egyéni fuvarozókra is. A, ez a helyzet, amit, amit ezzel, a, ezzel a javaslattal szeretnénk megváltoztatni. Thomas Mann kérdésére szeretném, szeretnék megpróbálni válaszolni. Azt mondja, hogy szerencsétlenség lenne, hogyha a, teszem azt a digitális tachográfokat kiterjesztenénk a, a, a pizza futárokra is. Ez valószínű, így is van, és nem is így gondoltam de úgy gondoltam, hogy nem az én tisztem, nem a mi bizottságunknak a tiszte az, hogy megszabja, hogy, hogy hol kéne a határt, határt meghúzni. Sok-sok vitával, sok-sok beszélgetéssel, a kollégákkal, Stephen Hughes-zal, a, a közlekedési bizottságban ezzel a témával foglalkozókkal, ahol fölmerült már előbb is, hogy hogy talán ezt a határt 2,8 tonnánál kéne meghúzni. De az adott ebben a törvényben lehetetlen, mert az összes uniós előírás 3,5 tonnás limittel számol. De nem csak az uniós előírások, hanem a harmadik országra vonatkozó nemzetközi szerződések is. Tehát elképzelhető, és én nagyon örülök annak, amit a bizottság képviselője mondott, hogy készítenek egy tanulmányt, és mi is csak azt kérjük a, a javaslatban, hogy nézze meg a bizottság, hogy mi a helyzet, szükség van-e rá. Itt a, itt a vitában a múltkor, amikor a meghallgatás volt, ez nagyon-nagyon intenzíven, erősen fölmerült, hogy ezt a limitet csökkenteni lehet, kellene, de nem, e, ebben a törvénytervezetben nem lehet mert akkor az egész törvénykezést meg kellene változtatni, de érdemes. Nagyon sokan a kollégák közt rámutattak arra, hogy a teherfuvarozásnak ma már egy nagy része bonyolódik kisebb, kisebb járműveken, és hát nézze meg a bizottság, valóban szükség van erre, ha szükség van, akkor, akkor foglalkozzon vele elsősorban a közlekedési bizottság. A diszkrimináció tiltása az valóban, valóban csak arról szól, hogy hogy minden ágazatra ugyanúgy vonatkozzon, és vonatkozzon kis és nagy vállalkozóra e, egyaránt. Érzésem szerint és meggyőződésem szerint az lenne a jó, hogyha az egyéni vállalkozóra e, ez az előírás továbbra sem vonatkozna. Hendel úr említette, hogy ezt nem lehet a közúti ellenőrzések során ellenőrizni, ez valóban e, elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen csak a, a munkaügyi felügyelőségek tudnák ezt az irányelvet ellenőrizni. A közúti ellenőrzés során csak és kizárólag a, azt lehet ellenőrizni, ami a, a digitális tachográfon van, és azt a lehetőséget és a, a, a korlátokat, hogy mit lehet ellenőrizni, és hogy lehet ellenőrizni. A bizottság képviselői azt hiszem, hogy nagyon pontosan, nagyon pontosan